2012 során a bizottság foglalkozni kíván ezzel a témával. Köszönöm. Köszönöm szépen Georgieva asszonynak. Ezzel lezárjuk ezt a témát, és a szavazásra majd 12 órától kerül sor. A következő jelentésünk a Neuser jelentés, az energiához való egyetemes hozzáférésről, és megadom neki a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Az a jelentés, amely az energiához való hozzáférésről szól, 2012 elején éppen aktuális, hiszen az ENSZ 2012-t a közgyűlésén a megújuló energiaforrások mindenki számára európai évévé tette két fogalom számomra és minden kollega számára, akik részt vettek ebben a jelentésben, a szakbizottságban. Nagyon fontos, két fogalomról van szó. Először is szeretnénk megújuló energiaforrásokat, másodszorban pedig szeretnénk, hogyha mindenki hozzáférne ehhez, ezekhez az új energiaforrásokhoz. Ezért ezeket az új, ezeknek az új energiaforrásoknak mindenki számára megfizethetőnek kell lennie. Együttműködtünk konstruktívan az NGO-kkal, a Practical Action-t szeretném megemlíteni Londonból, és a svéd környezetvédelmi intézetet Stockholmból. Ezen kívül a titkárságunk is támogatott bennünket azzal kapcsolatban, hogyan lehetne mindenki számára elérni a megújuló energiaforrásokhoz való hozzáférést. Szeretném a témát egy kicsit körvonalazni. 1,3 milliárd ember él a Földön elektromosság nélkül, 2,7 milliárd ember főz biomasszával improvizált tűzhelyeken. Főként a szubszaharai területeken és Indiában rossz a helyzet. Hogy mondjam például Kenya példáját, a lakosság 30%-a fér hozzá az áramhoz, az energiához való hozzáférés nem csak a világítás, az áramot jelenti, hanem azt is, hogy hogyan főznek, hogyan fűtenek, de az energiához való hozzáférés még mindig nem képezi egyikét a millenniumi céloknak. Pedig az energiahoz való hozzáférés nélkül csak nehezen tudjuk elérni a céljainkat, ezért azt javasoltuk, hogy amikor újonnan kialakítják 2015-től fogva a millenniumi célkötőzéseket, akkor be kell vonni a megújuló energiaforrásokhoz való hozzáférést az iskoláknak, az oktatóhelyeknek, az egészségügyi központoknak, kórházaknak. Csak nagyon nehéz, eh, nagyon nehezen elképzelhető a működésük energia nélkül. Az, hogyha főznek eh, a biomasszával, a szegényes kunyhókban, az azt jelenti, hogy sokan emiatt halnak meg, mert nagyon mérgező a füst. Sok esetben már nem lehet használni fa szenet a főzéshez, viszont e-, ez tiltott sok esetben, viszont sok esetben szemet fújnak e felett. Üdvözöljük azt, hogy az Európai Bizottság a közleményében foglalkozik az energia kérdésével, és szeretném még egyszer összefoglalni, mit szeretnék mi ebben a jelentésben. Az európai tagállamokat felszólítjuk arra, hogy eh, az ENSZ azon célját, hogy mindenki hozzáférjen az energiához 2030-ig támogassák. Az Európai Bizottságot felszólítjuk arra, hogy kisebb, decentralizált energiaprojektekre fókuszáljon, mert csak így lehet az emberek nagy tömegét elérni, ehhez plusz eszközökre lesz majd szükség. Az Európai Befektetési Banknak és a többi Európai Fejlesztési Bankoknak ugyancsak kisebb, decentralizált projektekre kell koncentrálnia, és ezen kívül a Rio 2020-as programban is fel kell venni ezt az energiához való célkitűzést, akár csak a millenámi célkitűzések körébe is fel kell venni ezt 2015-től fogva. Elnök, köszönöm szépen Neuser úrnak, rátérünk a spontán felszólalásokra, és Baszeszkó asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Az energiához és az energiaszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása az életminőség javításához járul hozzá. És ez nagyon fontos, amikor olyan emberekről van szó, akik szegénységben élnek. Mit jelent ez? Az energiához való hozzáférésnek prioritásnak kell lennie a szegénység megszüntetéséről folytatott vitában a modern energiaforrás szolgáltatásokhoz való nehéz, való hozzáférés különösképpen nehéz a nők és gyermekek számára. Én nagyon örülök annak, hogy a júniusi Rio Plus 20-as csúcson erről beszélni fognak, és örülök annak is, hogy lesz egy energia és fejlesztési program európai szinten. Ugyanakkor a magánbefektetőket is ösztönözni kellene, hogy javulhasson az energiához való hozzáférés. Én támogatom azt a gondolatot, hogy finanszírozzunk megújuló energiaforrásokat támogató projekteket, például Romániában a zöld energiatermelők 300 millió eurót kaphatnak majd a zöld energia okleveleken keresztül. Köszönöm szépen, Korai de Campos úr következik. Nagyon köszönöm elnök úr a szót. Egyértelműen el szeretném mondani, hogy az energia, a megújuló energiához való hozzáférésnek európai, de világméretű célkitűzésnek kell lennie. Kétségtelen, hogy fantasztikus az előrelépés a megújuló energiák terén. Azt hiszem, 20 évvel ezelőtt el se tudtuk volna képzelni azt, hogy hova jutunk ma. Úgy gondolom, hogy a megújuló energiákhoz való hozzáférés objektív célkitűzése nagyon jó elképzelés. Szubszahara területén a biomassa az egyetlen tüzelőanyag. Itt változásra van szükség. Ezen kívül gondolnunk kell a megújuló energiákra, amikor az áramszámlákra gondolunk. Itt kell megfelelő kezdeményezéseket javasolni a bizottságnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ramsdorf kollega következik. Köszönöm szépen. Nemrégiben részt vettem egy vitában, amely az EU és az USA energiapolitikájáról szólt, elmondhatom, hogy az, az amerikaiak sokkal jobbak, mint az európaiak, mert sokkal jobb kidolgozott terveik vannak, amit valóban át is ültetnek a gyakorlatban. Mi nem ezt tesszük, ezért az Európai Unióban arra van szükség, hogy diversifikáljuk az energiaforrásokat. Meg kell vizsgálnunk az alternatív energiaforrásokat, úgy mint a genetikai manipulációját a baktériumoknak. Ez eh, egy olyan dolog, amin jelenleg az amerikaiak dolgoznak, megpróbálják ezt eh, a technológiát eh, dízel termelésre használni. Szükség van a tárolásra és az összekapcsolásra, ezen kérdésekkel kapcsolatban nem tettünk még eleget. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Páska kolléga következik. E, zaujímavá práca pána Norberta. Köszönöm szépen, szót. Szeretnék Nigel úrnak köszönetet mondani. kis, decentralizált projekteket támogat az energiafejlesztés terén a fejlődő országokban rendkívül érdekes és ambíciózus projektről van itt szó. Az EU azonban nem rendelkezik elegendő kapacitással, hogy tovább vigyen ilyen projekteket. Mindamellett az Európai Unió kezdeményezhet egy globális méretű projektet, egy ilyen jellegű projektet,

Köszönöm szépen Mészáros úrnak, és most Tikao asszony következik. Plan mondial, în jur de 1,3 milliárd de persoane, dintre care 84% trăiesc în mediul rural. Köszönöm, elnök úr. A világon az emberek 84%-a él vidéken, és nem férnek hozzá az elektromos áramhoz. Több mint 1,4 millió halál eset ö, fordul elő, ö, mert az emberek belélegzik ö, azokat ö, a füstöket, amelyeket nem kellene. ...2030-ig 3%-ot kellene befektetni a modern, fenntartható energiaelőállításra. Azt hiszem, hogy az energiához ö, egyetemesen hozzá kellene tudni férni 2015-ig mindenkinek. Az EU-nak konkrét intézkedéseket kell tennie ö, ezen a téren. Köszönöm. Köszönöm szépen. Utolsóként Fresikva Benyava asszony kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A modern szolgáltatásokhoz való hozzáférés az energiaterületén nagyon fontos a szegénység leküzdése szempontjából. Enélkül a társadalmak szegénységre vannak kényszerítve az elmúlt időszakban. Nagyon sok mindent tettek annak érdekében, hogy itt a megfelelő befektetések megszülessenek. De csak nagyon kevés fejlődő országban sikerült itt előrelépést elérni. A pénzügyi támogatások, amiket ezek az országok kaptak, nem volt túlságosan nagy, és ezért a magán befektetőket is be kellett vonni. Az EU eszközei az energia területén egyről állóak a világon, és ezért mindenképpen támogatni kell az ilyenfajta befektetéseket. Mindezek mellett nincsen kötelezettség ezen EU eszköz használatára jövőben. Úgy gondolom, hogy a politikai akaratot kell növelni, és eltökélten kell fellépni, hogy egy hangulag szóljunk fel ezen célok esetében. Benova für die Kommission nimmt nun Stellung. Köszönöm szépen, és most Georgiával biztos azt meg a szót. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! A bizottság üdvözli ezt a jelentést. Köszönjük Noizer úr munkáját. És azt hiszem, ugyanazon a véleményen vagyunk. Mindannyian elköteleztük magunkat, amellett, hogy a 2030-as egyetemes energia hozzáférési célkitűzést teljesítsük. És amellett is elköteleztük magunkat, hogy a megújuló energiák részvételét mindenben növeljük. Mindannyian tudjuk, hogy milyen alapvető szerepet játszik az energia, hiszen az energia a fejlődés motorja, az egészségügyi, oktatási szolgáltatásokat nem lehet nélküle nyújtani, a gazdasági növekedés nem valósulhat meg, és csökkentheti a tiszta energiák felhasználása a légszennyezést, ezáltal pedig a közegészségügyi kockázatokat. A jelentés ajánlásai teljes mértékben megfelelnek a bizottság által elfogadott stratégiájával, például a változást célzó stratégiával, amely elismeri a tiszta energiák szerepét a fejlődésben. Részt veszünk az ENSZ fenntartható energiák kezdeményezésében, és Pibalks biztos úr vezeti eh, ezt a munkacsoportot, amelyet egyébként Ban Ki-moon eh, főtitkár alatt hoztak létre. A munka célja az az, hogy megteremtsék a feltételeket ahhoz, hogy a két legégetőbb területen előrehaladást lehessen elérni, és egyébként hadd mondjam el, hogy ezek a kihívások egyébként egyre szorosabban összefolódnak. Az egyik a szegénység csökkentése, a másik pedig az éghalatváltozás elleni küzdelem és remélhetőleg ez a munka hozzájárul majd mind a kettőhöz. A bizottság nagyon határozott és aktív szerepet játszott a korai eszmecserékben, és az EU azt hiszem olyan partnerként szerepel itt, amely vezető szerepet játszik, mondhatom nyugodtan. Miért van ez? Azért, mert kollektíven felvállaltuk a világ vezető donorjának a szerepét, a finanszírozás 61%-át ugyanis az Európai Unió biztosítja. Tehát hangunk van a nemzetközi pénzügyi szervezetekben, mint a Világbankban. Én volt világbanki dolgozóként mondhatom, hogy Európa gyakorolt elég nyomást a Világbankra, hogy fogadja el az első megújuló, energia, megújuló energiás célkitűzéseket. De egyébként mi vagyunk azok az országok, amelyek már elkötelezték magukat a megújuló energiák, illetve az energiahatékonysággal kapcsolatos célkütőzések végrehajtása mellett. Most ez a Rio Plus 20 egy kiváló lehetőség arra, hogy új kezdeményezéseket lehessen elfogadni, és biztos vagyok benne, hogy Pilbax biztos úr már dolgozik ezen, hogy hogyan lehetne ezt kihasználni arra, hogy a finanszírozás mellett elkötelezzék magukat a partnerek mi elismerjük ennek a parlamentnek a szerepét is abban, hogy jogszabályokat lehetett elfogadni, amelyek támogatták ezeknek a célkitűzéseknek a végrehajtását. Elismerjük a kulcsfontosságú szerepét a megújuló energiáknak, annak, hogy a szegény népességek számára biztosítani kell az energiaforrásokat, az energiához való hozzáférést. Amikor Nigériában és Csádban járok, mindig látom ezeket a, látom, hogy mi a helyzet, a megújuló energiákat fel kell használni. Ezeknek az országoknak még olyan igényei is vannak, hogy egyáltalán a eh, csatornázáshoz hozzáférjenek, a tiszta ivóvízzel rendelkezzenek. Tehát több célkitűzést lehetne elérni akkor, hogyha folytatnánk a decentralizált munkamódszert. Konkrét kommunikáció közleményt a bizottság nem fog kiadni 2012-ben az egyetemes energia hozzáférésről, viszont a közösség nagyon aktív szerepet fog játszani a fenntartható energia mindenkinek kezdeményezésben, és ezt azt hiszem gyakorlati lépésekre fordíthatjuk le, amelyek segítségével 2030-ra gyakorlati úton juttatjuk el mindenkihez az energiát. Olyan mechanizmusa van tehát szükség, amelybe a fejlődő országok önként csatlakoznak, és így aztán megkapják a technikai, szakértői segítségnyújtást ahhoz, hogy a saját nemzeti energiahozzáférési stratégiájukat kidolgozzák. Így tehát elérnénk, hogy a partnerországok elkötelezettek legyenek, és így tudunk, meg tudjuk teremteni a feltételeket ahhoz, hogy a magánbefektetők is megjelenjenek. Én egyébként úgy látom, hogy Neuser úr osztja ezt a véleményt. Nagyon hálás vagyok tehát még egyszer a parlamentnek a munkájáért, és a Fejlesztési Szakbizottság munkájáért is. A Fejlesztési Bizottság minket mindig nagyon támogatott. Még egyszer köszönöm Önöknek. Köszönöm szépen, ezzel lezártuk uh, a vitát, 12 órakor szavazunk majd erről. A következő napi pontunk Oles Schmidt jelentése, az éves adózási jelentés és meg is adom neki a szót négy percre. Tack så mycket, herr talman, fru kommissionär. Nagyon köszönöm, elnök úr.